<clears throat> Thank you very much, members. Köszönöm szépen, képviselőtársaim. A hetes napi rendi ponttal folytatjuk a munkát makroszintű pénzügyi támogatás a Moldovai Köztársaság számára. Egy véleménytervezetet vitatunk meg, a vélemény előadója Austravicius képviselő az ALDE részéről. A bizottság azt javasolta, hogy 100 millió eurót folyosítsunk Moldovának hitelek és támogatások formájában. 2014-ben csalásra derült fény, Moldova, a Moldovai Köztársaság vezetői egy korábbi miniszterelnök közöttük, három különböző bank részéről egy-egy millió eurót tett zsebre, azonban új kormány állt fel, az Európai Unió ezért újraindította 2016. decemberében a Moldovai Köztársaságnak nyújtott támogatását, más mm, segítséget is nyújtunk, nyújtunk például költségvetési támogatást. Az INTA készíti a jelentést, amelyhez mi véleményt készítünk. Április 25-én szavaznak az Intában a jelentésről. A véleményelődője most nem tud itt lenni, ezért helyette az asszony kap szót az Elde részéről, aki bemutatja a véleménytervezetet a véleménytervezet szerzője nevében. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh, effectivement, uh, Pétri... Köszönöm szépen. Jelenleg az ENSZ emberi jogi tanácsán van a kérdés felelőse, úgyhogy engem kért meg, hogy helyettesítsem említette, hogy 100 milliós kölcsönt javasol a bizottság Moldáviának, illetve egyéb forrásokban. Nos, a jelentéstevő szeretné két módon is módosítani a szöveget. Egyrészt egyértelmű, hogy a demokratikus alapelveket meg kell erősíteni. Moldáviában konkrét előrelépésre van szükség, például a bírói a bíróság függetlenségére vonatkozóan, a média pluralizmusára vonatkozóan, a korrupció ellenes fellépésben, illetve a csalás elleni fellépésben megfelelő eredményekre is számítunk a 2014-es banki visszaélésekkel kapcsolatban. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, és itt van a javaslat, szigorú feltételrendszer kell, megfelelő benchmarkokkal, fontos, hogy a parlamentet rendszeresen támogassák, tájékoztassák, illetve felül, fel kell fel kell függeszteni a segélyt, amennyiben ez nem teljesül. A cél tehát az lenne, hogy a parlamentet jobban tájékoztassák, hogy a Memorandum of Understanding kidolgozásában részt vegyen az Európai Parlament és a makrofinanciális támogatás előkészítésében így módon is részt vegyen az Európai Parlament. Harmadik módosítás. A jelentéstevő aláhúzza, hogy a moldávi helyzet rendkívül bonyolult, és tudván, hogy nem sokára novemberben, 2018 novemberében választások lesznek, a reformprogramot kell támogatni az Európai Uniónak úgy, hogy megfelelő határidővel ezeket a támogatásokat odaítéli, tehát a 2017-18-ra oda ígért pénzösszegeket meg kell adni, egy szigorúbb feltételrendszerrel, melek célja egyértelműen az, hogy Moldávia még gyorsabban haladjon a reformok útján. Összefoglalásképpen tehát a bizottsági javaslatot támogatja a jelentéstevő, de szigorúbb feltételrendszerre van szükség, illetve minden erővel azon kell munkálkodni, hogy a demokratikus átalakítást, átalakulást támogassuk Moldáviában. A jelentéstevő köszönetet mond előre is az árnyék jelentéstevők véleményért, és a héten még lesz egy árnyék jelentéstevő ülés, ahol megpróbál a jelentéstevő kompromisszumokat kidolgozni. Köszönjük szépen! Szeretném most megadni a szót a jelenlévő árnyék jelentéstevőknek. Kovácsev úr természetesen nincs itt. Az SZND részéről, Krisztá úr. Köszönöm szépen, szerintem nagyon fontos elismerni a Moldovai Köztársaság erőfeszítéseit, és fontos, hogy támogatásunkról biztosítsuk az országot ebben a nehéz időben. Ha megnézzük a prioritást képező reformok menetrendjét, az IMF-el való megállapodást, valamint a legutóbbi jelentést, amelyet Hán biztos úr és Mogherini főképviselő készítettek, teljesen világos, hogy nagyon nagy előrelépés történt az országban. Fontos persze az is, hogy tovább haladjon a reformok útján az ország, és kezelje a kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézni az országnak. Tudjuk, hogy még hosszú útot kell megtenni az országnak, ezt senki sem kérdőjelezi meg. Ez is az oka annak, hogy nagyon komoly kritériumokat határozunk meg, és teljesen világos célkitűzésekhez kapcsoljuk a kifizetéseket. Az Európai Bizottság javaslata 150 millió euróról szól, ezt 100 millióra csökkent. 50 millió helyett 40 millió a támogatás, és csak is akkor valósul meg a finanszírozás, mégpedig részletekben, hogyha teljesen eleget tesz a kritériumoknak az ország. Mindegyik részlet e, e, további e, kifizetése egyébként a konkrét feltételeknek való megfeleléstől függ majd. Kedves kollégák, végezetül szeretném még elmondani, hogy ez a makroszintű pénzügyi támogatás segít a Moldovai Köztársaságon, de több ezennél ez egy nagyon erős politikai üzenet, amely azt mutatja, hogy az Európai Unió elkötelezett a Moldovai Köztársaság támogatása mellett, és emellett ez a támogatás egy további eszköz a kezünkben, hogy, ny- hogy nyomást gyakoroljunk az országra a reformok végrehajtása tekintetében. Annak szellemében, amiről korábban megállapodtunk, és persze a kollégák által E, szóvá tett aggályok kapcsán is nyomást tudunk majd gyakorolni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most az ECR részéről a következő hozzászóló Fotiga asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy a mikroszintű pénzügyi támogatás elengedhetetlen a moldovai emberek szempontjából. Hogyha azonban figyelembe vesszük a korábbi tapasztalatokat és a masszív szintű korrupciót, akkor szem előtt kell tartani ezt a lehetőséget is, hogy esetleg a támogatást adott esetben fel is függesztjük. Aggódom az emberi jogok helyzete miatt Moldovában, a Moldovai Köztársaságban emberi jogi aktivistákra és ügyvédekre gondolok elsősorban. Azt hiszem, hogy emellett a Moldovai Köztársaság egyre inkább az orosz stratégiai kommunikáció játszó terévé válik. Ez azért is lehetséges, mert monopól helyzet alakult ki a média területén. Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Ezért azt kérem a főképviselő asszonytal, hogy növelje erőfeszítéseit, és növelje a Stratcom East operatív kapacitásait. Köszönjük szépen Fotika asszonynak, úgy látom, más árnyék jelentéstevő nincs jelen, de úgy látom, hármszasszony szót kért. Tessék. Elnézést, az árnyék jelentéstevőnk nem tudott ma itt lenni, ezért úgy döntöttem, hogy akkor ma én helyettesítem őt. Osztom Fotigasszony véleményét. Valóban vannak gondok Moldovában, a Moldovai Köztársaságban, különösen Oroszország kapcsán, hát mondhatjuk azt, hogy Oroszország Európa ellenes stratégiákat követ. De az országban vannak olyan problémák, amelyek az országon belül keletkeztek, és nem külföldről importálták őket. Vannak olyan erők, amelyek megpróbálnak, megpróbálják az orosz befolyást erősíteni, ezért is örülök azoknak a módosítóknak, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehetne a köz, köztisztviselők, illetve más jelentős személyek kinevezésének kérdését depolitizálni, hogyan lehetne bizonyos előfeltételekhez kötni a támogatást, illetve hogyan lehetne elérni, hogy független vizsgálat induljon bizonyos korrupciós ügyekben, különös tekintettel erre a banki lopásra. Évek óta nyomást gyakorlunk, és próbáljuk elérni, hogy vizsgálat történjen, illetve induljon, de nem látunk előrelépést. A frakcióm támogatja tehát a pénzügyi támogatást Moldova esetében, azonban nagy mértékben támogatom azt, hogy nyugodtan legyünk kritikusabbak, és legyen egyértelműbb, hogy mi is az, amit Moldova esetében sérelmezünk. Nagyon szépen köszönjük Rebecca Harmsnak, most pedig szeretném megadni a szót az INTA jelentéstevőjének, Zorin Majzernek. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást erre a mai ülésre. Az INTA jelentéstevőjeként szeretnék kitérni röviden néhány aggályra, melyet a kollégák említettek. Úgy tűnik, hogy meg kell erősítenünk a politikai kondicionalitást, amelyet ehhez a pénzügyi támogatási eszközhöz kapcsoltunk eleve. Ezek az aggályok egyébként tükröződnek azokban a módosítókban, amelyeket az AFET beli kollégák benyújtottak. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy milyen eszközről van szó. Makroszintű pénzügyi támogatásról beszélünk, más szóval ez egy IMF-szerű támogatás. Általában az ilyen jellegű eszközökhöz pénzügyi és gazdasági irányításhoz kapcsolódó feltételrendszert kapcsolunk más szóval. Vannak bizonyos korlátok azt illetően, hogy milyen féle kondicionalitást kapcsolhatunk a makroszintű pénzügyi támogatáshoz. Vannak másféle EU-s támogatások, amelyek más feltételrendszerhez kapcsolódnak, ezt ennek kontextusában kell látni. Ez ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy ebben az esetben csak pénzügyi és gazdasági irányítási kondicionalitásokra korlátozódunk. Az Európai Bizottság már megosztotta a tagállamokkal, és a parlament három jelentéstevőjével azt a non-paper, tehát munkadokumentumot, amely arról szól, hogy a Moldovai Köztársasággal folytatandó tárgyalások során miféle Memorandum of Understanding szülessen. Ez tartalmazni az aggájainkat, korrupció elleni harc, pénzmosás elleni harc, közigazgatás reformja, energetika, ref, energetikai reform. Ezek mind-mind szerepelnének a feltételrendszerben. Az efféle kormányzati reformok, hogyha megfelelően hajtják végre őket, akkor rendszer szintű hatással bírnak, és így hozzájárulhatnak ahhoz, hogy például az oligarchák hatalma csökkenjen, hogyha megfelelő intézmények működnek az országban, akkor nyilván korlátozódik az oligarchák, korrupt személyek, egyebek hatalma. Ez például az egyik legfőbb olyan kérdéskör, amelyel foglalkozik az önök elé terjesztett egyik módosítás. Moszkoviszi biztos úrtól kaptam levelet ma ebben a témában, és megerősíti, hogy az előfeltételeket az Európai Bizottság mindenképpen megvizsgálja, megvizsgálja, hogy az ország eleget tesz az előfeltételeknek, mielőtt átutalnák a pénzeket. Továbbá a javaslat egy, egy a három intézmény között létrejött intézményközi megállapodásnak a tárgya, amely 2014-ben jött létre, hogy ezt a keretet megpróbáljuk most módosítani, és az AFET módosítások egy része erre vonatkozik, akkor ez hatalmas késedelmet idézne elő, ez pedig mindenképpen rossz geopolitikai üzenetet fogalmazna meg a Moldovai Köztársaság és a keleti partnereink felé. Volt régebben úgy, hogy két évig sem, akár két évig sem lehetett makroszintű pénzügyi támogatást nyújtani, mert az intézmények nem tudtak megállapodni, és végül megszületett az a keret, amelyet ma is alkalmazunk. Talán jó lenne, hogyha ezt a nagyon kényes egyensúlyt, ezt a kényes kompromisszumot nem bolygatnánk meg. Mindannyian azt akarjuk, hogy a moldovai köztársaság helyzete javuljon, de néhány hónap alatt nem várható számottevő változás, még a saját tagállamaink esetében sem lenne ez reális. Ugyanakkor nem szabad megtagadni ezt a pénzügyi támogatást, amelyre olyan nagy szüksége van az országnak. Hogyha a moldovai köztársaságot magára hagyjuk, akkor nem tudunk további, a további reformokra sem hatni az országban. Megerősítette számomra az Európai Bizottság, mindjárt befejezem, elnök úr, Moszkoviszi biztos úr ma megerősítette számomra, hogy a néppárt ugyanazt az információt, az Európai Parlament ugyanazokat az információkat kapja, mint a tagállamok. Tehát a kollégáknak nem kell aggódni amiatt, hogy nem a tájékoztatnak minket. Moszkoviszi maga írásba adta azt, hogy ez nem lesz gond. A szolgálataink most vizsgálják azt, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban is végrehajtani. Zárásképpen tökéletes megoldást nem várhatunk el. Úgy gondolom, egy megfelelő kompromisszum született, szívesen megvitatom persze a kollégákkal a továbbiakat. Egy erős kondicionalitás csomag született, amely megfelelő változásokat hozhat, de reális eh, elvárásoknak megfelelően, utópisztikus elvárásaink persze nem lehetnek, és mindeközben persze teljes mértékben tiszteletbe tart, tartja majd mindenki az EP jogosítványait. És várom persze a további együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel, és mm, a többi munkában résztvevő kollégával remélem, hogy sikerül a májusi második plenárison megszavazni ezt a dokumentumot. Köszönjük szépen! Úgy látom, más nem kér szót. Akkor most a bizottság képviselője kap szót. De mielőtt megadom neki a szót, tájékoztatnék mindenkit arról, hogy a számvevőszéket is meghívtuk erre az ülésre. A számvevőszék ugyanis nem régiben jelentést készített a Moldovai Köztársaság közigazgatásának megerősítéséről. Szeretnék idézni ebből a jelentésből, mert ez különösen releváns a vitánk szempontjából. A számbevőszék azt értékelte, hogy egy 782 millió euró, amelyet Moldovaik Moldova 2007 óta megkapott az EU-tól, hatékonyan hozzájárult a közigazgatás megörösítéséhez. Nagyjából arra jutott a számbevőszék jelentése, hogy a költségvetési támogatásnak korlátozott hatása volt csupán, és hogy az Európai Bizottság gyorsabban reagálhatott volna a kockázatok felmerülésekor. Azt is megállapították, hogy szigorúbb kondicionalitásra lett volna szükség. Azt is kihangsúlyozták, hogy az Európai Bizottság nem volt elég szigorú annak megítélésében, hogy eleget tette az ország az előfeltételeknek. Most megadom a szót az Európai Bizottságnak, hogy válaszoljon a képviselők ma délutáni felvetéseire, és talán szólhatnának arról is, hogy a számvevőszék jelentésének megállapításaival mihez kezdtek, hogyan kívánják biztosítani, hogy a támogatás, az EU-s támogatás ebben az országban a jövőben még hatékonyabb legyen. Ki kér szót? Heliodoro Temprano Árolyó úr. Tessék a makro ö, pénzügyi támogatások ellen foglalkozik, parancsoljon. Bo. Köszönöm szépen, köszönöm a két jelentéstevő Asztovicius úrnak, és az INTA jelentéstevőjének Mojza úrnak is, hogy támogatják a javaslatunkat. Bizonyára tudják, ez az ország nagyon ne, nehéz makrofinanszírozási helyzetben volt, köszönhetően a banki válságnak, amely főként banki csalásnak volt köszönhető, de le is lassult a gazdasági tevékenység Ukrajna, az EU, Oroszország, Belarusia részéről. Ezen kívül a donor támogatottság is csökkent egy ideig, addig, amíg az új kormány hatalomra nem lépett 2016 elején, bevezettek egy reformprogramot, amit az Európai Unió is támogatott, és februárban volt tavaly erről egy megállapodás. Az, az IMF is átfogó programot sürgetett, ezt végre is hajtották. Az IMF nemrégiben az országban járt, és elégedetten nyilatkozott a programról. Áprilisban találkozom az IMF testületével, tehát ilyen szempontból a bizottság szerint van egy lehetőség arra, hogy újra kezdjük a támogatást, amit felfüggesztettünk körülbelül két évre az Európai Szomszédségi Eszközből, de a makrofinanszírozási segítségnyújtás által, és ebben a kontextusban mi, mi javasoljuk a támogatást, de a bizottság osztozik azokban az aggályokban, amiket a parlamenti képviselők is kifejeztek a feltételek esetében. Az Európai Bizottság komoly, kemény feltételeket szeretne megszabni. Azt javasolja, hogy az első körben is legyenek feltételek, amelyeket általában az IMF programokhoz kötődnek, és nagyon komoly backloading lesz a programoknál. Egy nem hivatalos dokumentumot is közreadtunk, ahogy Mojza úr is elmondott, itt számos reformtalatra koncentráltunk. Nagyon fontos mindenhol az irányítás erősítése, főként a banki szektorban, a, a közszektorban, és a külső audit, az átláthatóság, a közbeszerzés erősítése, és a harmadik terület, ami fontos lenne, ez a korrupcióellenesség, a pénzmosás leküzdése, nagyon fontos az energiaszektor, az interkonnektivitás az Európai Unióval, és nem utolsó sorban a befektetési klíma erősítése. Nagyon fontos az, hogy egyértelmű gazdaságpolitikai feltételek vannak. Mojza úr is elmondta, hogy nem várhatjuk azt, hogy a makrofinanszírozási támogatás megold majd mindent itt abban az országban. Kellenek a reformok és a művelet, a politika reformra fog koncentrálni. Ezek lesznek az előfeltelei a végrehajtásnak. A feltételeink viszont gazdasági, finanszírozási jellegűek lesznek, de kitérnek az irányítás területére is, beleértve ebbe a az igazságügyi szektort, eh, és ami nagyon fontos a befektetések szempontjából. Biztosítom önöket arról, hogy mielőtt bármilyen döntést hoznánk, felmérjük az Európai eh, Külügyi Szolgálattal a helyzetet, hogyha a politikai eh, irányjal, a demokratikus intézményekkel van probléma, akkor ez automatikusan tükröződik majd abban, hogy felfüggesztjük ezt a műveletet. A művelet, amit javaslunk, az egy vissza nem térítendő támogatás, amely igazolható azzal, hogy ez egy nagyon szegény ország, figyelembe véve az egyfelejtő szegénységet is, és nagyon magas az eladósodottság, és ez az egyetlen olyan ország a szomszédsági térségben, amely hozzáfér az IMF World Bank támogatásához, tehát mindenképpen rászolgálnak arra, hogy visszanemtérítő támogatást kapjanak. A számövőszék jelentése kapcsán kiemelném azt, hogy ez a művelet az Európai Bizottság szerint nagyon jól tükrözi azokat a dolgokat is, amiket a számövőszék javasolt. Egy enyhítő hatása van az egyetértési memorandumban is vannak rendelkezések a pénzügyi érdekek megvédéséről, lehetővé kell tenni az alapvizsgálatokat, a szemvőszik vizsgálatait, stb. Ezen kívül lesznek olyan rendelkezések is, amelyek nem csak, hogy felfüggeszthetik a visszatérítéseket, hanem azt ahhoz is vezethetnek, hogy hamarabb vissza kell fizetni a támogatást. összességében. Tehát ha nem lesz megfelelő erőlépés, nem lesznek reformok, akkor nem lesz támogatás sem. A jogalkotóknak kell ezt jóvá hagyniuk. Az Európai Uniónak ez egy eszközt ad arra, hogy továbbra is befolyásolhassák a folyamatokat a helyes irányba és remetőleg folytatódik a reform folyamat. Ami a módosítókat illeti, fontos szerintem az, hogy a módosítókat korlátozzák. Elhangzott az, hogy a makrofinanszírozási szabályok nagyon kényes konszenzuson alapulnak a társ jogalkotók között. Ez három évvel ezelőtt jött létre. És nagyon fontos az, hogy ezt ne változtassuk meg, vagy ne sodorjuk ezt veszélybe azáltal, hogy megpróbálunk olyan rendelkezéseket hozni, amelyek ezt veszélyeztetnék. De a tanács, vagy a parlament erősítheti a megfogalmazást, hogy legyenek politikai előfeltételek, például a társulási szerződéshez való kötés, vagy más feltételek, amelyeket meg lehet fogalmazni a preambulum bekezdésekben, Szerintem ebben a tekintetben az információ szempontjából is még egy perc, és aztán befejezem. Utaltam a levélváltásra is, amit Moszkvicsi biztos küldött az Intesza Bizottság elnökének. Az Európai Bizottság természetesen tájékoztatja, megfelelve a jogkotó közös nyilatkozatának a parlamentet, a előtetés megalapodásról, közvetlenül megosztjuk tehát ezeket a kérdéseket minden kifizetésről tájékoztatjuk a parlamentet, és bármilyen más plusz információt megadunk a parlamentnek írásos formában is. Megosztjuk ezeket az információkat a parlamenttel és a tanácssal, ahogy ezt a biztos is jelezte a levelében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rojó úr, és végezetül szeretném megadni a szót Sübel úrnak az Európai Külügyi Szolgálat részéről. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak eh, ma engem ide. Néhány szót szeretnék szólni a moldovai helyzetről. Az elmúlt évben, én egy éve láthatunk tehát politikai stabilitást új kormányban. December óta új elnök is van Moldovában nemrégiben tért vissza a második eh, látogatásáról Moszkvából, megpróbálja visszaállítani a kapcsolatokat az Orosz Federációval, ami nem lesz túlságosan egyszerű. Nagyon sok kihívás áll Moldova eh, előtt, ezeket hallhattuk, eh, korrupció, rossz irányítás, amely csökkentette a pénzügyi helyzetet és lassította a gazdasági fejlődést. Ezen kívül a következő kihívás, és mert ez elhangzott, az az, hogy ki kell vizsgálni azt a banki csalás sorozatot, amely 2014-ben gyengítette a gazdaságot. Megtudtuk, hogy a Kroll, egy amerikai cég jelentése áprilisban fog megjelenni ezzel kapcsolatban. Remélhetőleg ez további információval fog szolgálni, és ahogy Harms asszony is elmondta, remélhetőleg ez már eredményeket is fel tud mutatni. Az EU továbbra is nyomon követi a moldovai fejleményeket, és mindent elmondtunk, amit szeretnénk látni. A 2016. februári tanácsi következtetésekben ezek a megfogalmazások továbbra is fennállnak. A nehézségeket még tovább erősíti a gazdasági gyengeség, illetve az, hogy a kereskedelmi partnerek is gyengék. Egy héttel ezelőtt, március 13-án kiadták a társulási jelentést Moldováról, és itt azt láthatjuk, hogy van örülépés a megalapodás tekintetében, Ezekről a kérdésekről beszélni fogunk a társulási tanácsülésen március 31-én. A moldáv miniszterelnök is itt lesz majd, és Mogherini azt fog elnökölni az ülést. Az EU makrofinanszírozási támogatás, ez az IMF programhoz fog kötődni, amit tavaly novemberben fogadtak el. A program alapján történő visszafizetések, és ezt az Equin kollega is elmondta már, ezek teljes mértékben függnek attól, hogy jó ez a lépés az IMF programok, illetve más politikai területeken tapasztalható lépésektől. És eh, ez a politikai feltétel megválaszolhatja a moldáv gazdaság gyengeségét, főként a banki szektorban. Az IMF-nek megfelelően igazságügyi reformot is végrehajtanak. A feltételek a költségvetési támogatás szempontjából az az igazságügy, igazságszakadás függetlensége. Moldova elfogadott releváns reformokat az elmúlt hónap során, de viszont most már folytatni kell ezeket a lépéseket, és ezeket végre kell hajtani. Segíthettünk Moldova modernizálásába, a kereskedelem fellendítéséhez. Úgy véljük, hogy az európai támogatás tényleg segíthet a Moldáviának abban, hogy jobb legyen a kereskedelem, és egyfajta perspektívát lehet így nyújtani, főként a fiataloknak. Összegezve elkötelezettek vagyunk a reformtörekvések iránt Moldáviában, de fenntartjuk továbbra is a 2016. februári tanácsi következtetéseket, vagyis azt, hogy kézzelfogható eredményeket szeretnénk látni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sübel úr. Kollégák, vannak-e megjegyzéseik? Nincsenek. két kolléga, Harms asszony. Úgy gondolom, hogy mindannyian támogatjuk azt, hogy támogassunk eh, Moldovának abban, hogy eh, fejlődjön, de fontos tudni azt, hogy eh, a moldáv közvélemény azt várja tőlünk, főként a fiatalok, hogy nyomon kövessük azt, hogy mi történik azzal a pénzzel, amit adunk. Azt várják tőlünk, hogy ne elégedjünk meg ezekkel a struktúrákkal, amiket sokan kritizálnak. Nem csak mi kritizáljuk ezeket a moldávok is, nem csak a számvevőszék, de nagyon sok moldáv állampolgár is kritizálja ezt. Úgy gondolom, hogy az EU és a társadalmi szerződés szempontjából ez nagyon fontos. Vielen Dank! Köszönöm szépen! de Sanné asszony. Au nom du, du rapporteur, nous Köszönöm szépen. Megköszönjük az afetes és az ittes kollégák által elmondottakat. Természetesen támogatjuk ezt a makropénzügyi támogatást, ez mindenképpen pozitív üzenet Moldávia felé, és természetesen feltételekre is szükség van, gazdasági feltételekre, good governance feltételekre a kettőt össze is kell kötni. Természetesen az ides kollégáknak igaza van, realista feltételrendszer kell, de azért nagyon fontos az is, hogy megfelelő színvonalat tudjunk tartani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Majsza úr. Igen, nagyon röviden két rövid észrevétel, egy-két rövid válasz. Természetesen nagyon fontos az, hogy tudjuk, mi történik azzal a pénzzel, amit mi adunk ki. ellen. eszköz esetében ez nem bonyolult, mert a Nemzeti Bankhoz érkezik a pénz, és csak bizonyos célokra lehet használni, ez pedig a fizetési mérleg kiegyenlítésére, tehát nem oligarchákhoz, nem projektekhez megy a pénz, nem lehet vele visszaélni, vele. Ez mikrofinanszírozási, mikropénzügyi támogatás, de természetesen az összes össz, más típusú eszközöknél meg kell nézni azt, hogy mire használják fel. Mondom, itt annak gyakorlatilag nulla az esélye, hogy a rossz célokra használják fel ezt a pénzt, de természetesen arról is meg kell győződnünk, hogy ez nem történik meg. Mondom, itt a mikropénzügyi támogatásoknál nem, nem lehet ezt nem lehet ezzel a pénzzel illetéktelenül bánni. Azt gondolom, hogy az ilyen típusú pénzeszközök a legvédettebbek az abuzív viselkedéssel szemben, de az összes többi pénzügyi eszköz esetében nagyon világos feltételrendszerre van szükség, ez benne van a csomagban, Tehát a feltétel rendszernek, a feltételi csomagnak nagyon-nagyon szigorúnak kell lenni, és hogyha ez meg is történik, tehát hogyha végrehajtanak mindent, amit támogatunk, annak szignifikáns eredménye lesz majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Szeretnék köszönetet mondani a külügyi szolgálat, illetve a bizottság képviseleinek, és köszönet a kollégáknak is a vitáért. A szavazásra Április 11-én kerül sor, ez egy csütörtöki nap. Ez még az április 25-i interszavazás előtt lesz. Kedves kollégák, már ennyit. Következő ülésünk holnap reggel lesz, 8 óra 30-kor kezdünk. Szavazás lesz először, 8-as, 9-es, 10-es napi rendi pont, és aztán 8.45-kor eszmecserére kerül sor. Ádám Sábbal, aki Brüsszelben Sárzsé Dafer, az európai, az USA Európai Uniós küldöttjeként. Köszönöm.